Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a Genfben is folynak a tárgyalások, de azt szeretném tudni, hogy el tudják-e azt képzelni, hogy a jövőben nemzetközi hadtestek, főként európai hadtesteket ö, alkalmaznak, vetnek be ö, Abháziában, vagy pedig Dél-Oszétiában tehát lehetségesé válik-e az, hogy orosz erőkkel együtt lépjenek ott fel az európai erők? Ön szerint ez elképzelhető, és mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ez megvalósuljon? Köszönöm. Köszönöm szépen, Goltieri úr következik. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt eh, nagykövet úr hosszas bevezetőjében természetesen törekednie kellett arra, hogy összefoglalja a sok tevékenységet, amelyet az Európai Unió végez. Lenne egy pár kérdésem. Az első kérdést igazából már Danzsan elnök úr is feltette, ez pedig az állandó struktúrált együttműködésre vonatkozik. Tehát a kérdésem az az, hogy van-e ilyenfajta ö, együttműködés? Ez csak egyfajta ilyen együttműködés, vagy, vagy több ilyen is van-e? Ezen kívül második kérdésem az az lenne, hogy az állandó struktúrált együttműködést hogyan képzeli -e, hogyan lehetne ezt egy kalap alá venni, főként az operatív tevékenységeket illetően. Annak érdekében, hogy az együttműködés átlátható legyen, ahogy azt mindkét fél kéri. Beszélt annak lehetőségéről, hogy kiterjesztik azt a egységet, amely, miért az ensz együtt tartanak fent Haitin. És hogyan néz ez ki az Európai Katasztrófavédelmi Egységen belül? Mit gondol? a katonai és polgári eszközökről, hogy ezeket egymással egyeztetni kell-e, hogyan lehetne ezeket egymással koordinálni egy fajta helyzetben. És ha visszatérjek még a koordinációra, a dokumentumban beszélnek egy központi témáról, az úgynevezett válságkezelési és tervezési igazgatóságról, úgy gondolom, hogy ez az egyik legalapvetőbb struktúra, amelyet ki kell fejleszteni, és erősíteni kell. A kérdés az az, hogy ezen struktúra keretében, amelyet előterjesztettek, hogyan lehetne ennek kapcsán a többi területet is erősíteni. Ez egyfajta fedő struktúra lesz -e majd, és ez e, mindenképpen a fő képviselő alá tartozna-e, és végezetül pedig el kell mondanom, hogy a legutóbbi fejlemények elég aggasztóak. A szomáliai helyzet nagyon aggasztó találkozóra van szükség Csebáb, illetve a másik áramlat között. Itt arról van ez szó, hogy ezek az áramlatok ezeket az áramlatokat bizonyos gazdasági erők akarják megnyerni maguknak, vagy inkább politikai jellegű célok vannak egy Szomáliát illetően. Mit gondol, mit lehet tenni itt az ugandai kiképzés kapcsán is? Köszönöm szépen, hogy az elnök. Tisztelt nagykövet úr, ön eléggé átfogó betekintést adott abba, hogy hol küzdünk, hol vagyunk részt a háborúkban, és hol próbálunk fellépni jelenléttel a világ különböző részein hogyha kevésbé diplomatikusan fogalmazom meg, mivel hosszú ideig voltam diplomata, most örülök, hogy más a státuszom. Én azt úgy fogalmaznék, hogy e, már eléggé exponáltak vagyunk, túlzottan exponáltak vagyunk a világ különböző részein. Közel vagyunk ahhoz a e, fogalomhoz, amit azt mondják, hogy világ csendőre. Ez igaz, ez lehet, vagy még igazabb lehet abban az esetben, hogyha nincsen nagyon világos politikai elemzés, és nincsenek megfogalmazott politikai célok, és nincs megfelelő politikai háttere mindannak, amit próbálunk elérni, illetve megvalósítani. És hogyha nem egyértelmű, hogy mi is a végcélja a mi különböző fellépéseinknek a világban. Amit én hiányoltam az önértékeléséből, az a politikai elemzés. A különböző küldetéseknek, ahol mi jelen vagyunk, például Bosznia. Csak csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, amit elnökünk tett fel, Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban. Kétségtelen, hogy nem csak az fontos, hogy kellő ö, csapat ö, létszám legyen, hanem az is fontos tudni, hogy miért vannak ezek ott, és vajon ez a jelenlét, ez jogosult-e, igazolt-e a szükségesek. Én többször is jártam Boszniában, beszéltem politikusokkal, nem politikusokkal, és nem igazán ö, te, úgy gondolják, hogy a biztonság nem olyan helyzetű, hogy ott hogy ez önmagában igazolna ilyen erős politikai és katonai jelenlétet, méghozzá külföldi erőket. Vannak politikai problémák, és sokkal kevésbé vagyunk sikeresek a politikai igények kezelésében. A politika Boszniában például ugye onnan kezdődik, hogy a gyerekek egy iskolába járnak, de három különböző bejáraton mennek be, és az iskolában egymással nem beszélnek. Különbözőek a történelem könyveik, mindegyik gyerek másból tanulja a történelmet, és a fiatal generációt az egymás gyűlöletére nevelik. Tehát úgy gondolom, hogy aktív szerepet kellene játszanunk, és a ö, biztonsági erők jelenlétét, vagy nevez, vagy akár milyen erők is vannak ott, a, erősítsük a biztonsági helyzetet, de ez csak akkor igazolható, hogyha a dolgokon változtatunk, és hogyha a politikai szinten is érthetővé válnak a dolgok. Ugyanez vonatkozik más struktúrákra, más módon, de ugyanaz a probléma Szomáliában is időnként úgy néz ki, hogy az Artea a különböző fregattokat üldözi, meg az hajókat amely, és azt nézik, hogy ki az, aki gyorsabb, ki az, aki megfognak, és ki az, aki ki tud csúszni a, az üldözők gyűrűjéből. De látjuk-e a fényt az alagút végén, és tudjuk-e, hogy mit akarunk elérni, mi fog történni, és hogyan? És ez fontosabb lenne, mint az, hogy egy végtelen, meghatározatlan ideig új csapatokat küldünk, új államokat vonunk ebbe bele, és így tovább. Tehát úgy tűnik, hogy ön örül annak, hogyha újabb tagállamok is készek részt venni ezekben a fellépésekben. Én inkább szomorú vagyok emiatt. Fontosnak tartanám, hogy inkább kevesebb kötelezettségvállalás és kevesebben legyen bele ebben. Sajnálom, hogy nem egészen pontos kérdést fogalmaztam meg, egy kicsit anarchikus a kérdés feltételemnek a jellege, de ez a parlament politikusainál gyakran így van. Köszönöm. Merci, Monsieur Geller. Köszönöm, Geller úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Galtieri úr említett olyan témákat, amelyeket én is meg akartam volna eh, említeni, például a CMDP-t, illetve Ugandát, de szeretnék eh, először visszatérni a CMDP kérdésére. Hogyha megnézzük eh, a tanács organigamját, a belső szervezet illetően, illetve a Verhofstadt variánst, akkor azt láthatjuk, hogy a CMPD és a többi variánsok azok a főképviselőhöz tartoznak, és a parlamenti variánsban pedig a főtitkársághoz tartoznak, és így egy kicsit azért kötődnek a teljes struktúrához. El tudná ezt nekünk mondani, hogy a tanács ezt a közvetlen kapcsolatot miért helyezi előtérbe, és miért nem inkább egy fajta ellenőrzést kíván a főtitkárság részéről megvalósítani, ami pedig az Atalantát is illeti. Sok pozitív dolgot hallottunk azt is hallottuk, hogy itt a megoldás a szomáliai kormány megerősítésénél van. Az EU kiképzési misszióját, illetően Ugandában. Lehet, hogy ennek kapcsán el tudnál mondani, hogy hogy is állunk most, milyen országok lennének készek arra oda embereket küldeni, és milyen helyzet az USA-val fenntartott együttműködéssel kapcsolatban az ugandai kiképzést kapcsán tehát hogyan néz itt ki ezen a területen az együttműködés, hogyha ez egyáltalán megvalósul? Thank you very much. I want to come... Köszönöm szépen, szeretnék visszatérni Bosznia-Hercegovinára. Már Egler úr feltett egy kérdést, de szinte meg is válaszolta. Van egy egyszerű kérdésem. Említette a főképviselőt, a csapatainkkal kapcsolatosan van egy közvetlen kapcsolat önökkel, a tanácssal, vagy amíg a főképviselő, amíg főképviselőnk van, addig ezek a csapatok ott lesznek? Szóval van itt valami összefüggés a boszniai jelenlét és a főképviselő poszt között? A másik pedig az Atalanta, azután Kína. Van-e Kínával más együttműködés még a biztonságon kívül, vagy pedig ez az egyetlen kapocs az EU és Kína között biztonsági témákban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Szemke úr. Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor két kérdést szeretnék feltenni Eh, amelyekről úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a mi szakbizottságunk szempontjából, főként ez összefügg azzal, amivel ön is foglalkozik, tisztelt nagykövet úr. A különböző szerkezetek, mechanizmusok a válsághelyzetben válnak be, vagy nem válnak be legjobban. Ezt tudtuk tesztelni például a Haiti katasztrófa kapcsán, a második dolog, amit Paszki úr is mondott, ami összefügg a, az izlandi vulkán kitöréssel. A második ponttal kezdeném. Az volt a benyomásom, hogy a vulkán kitörés után káosz alakult ki Európában, és azok, akik kiutat kerestek ebből, azok igazából a légitársaságok voltak, hiszen nekik voltak nap mint nap vesztességeik. Most pedig a kérdésemet illetően, az ilyen, ilyen helyzetek a jövőben is előállhatnak, hiszen a természet mindig is meglephet bennünket. Nos, a kérdésem a következő lenne. Megvan-e lehetőség arra, hogy a nemzeti kereteken túl a repülőtársaságokon túl megvan-e a lehetőség arra, hogy valahogy reagáljunk az ilyenfajta helyzetekre, mert tudjuk azt, hogy a természeti katasztrófák nem állnak meg a nemzeti határoknál, és ez most is így történt. Ezért eh, szeretn... egyetértek azzal, amit úr is mondott. Én aggódok, amikor azt látom, hogy az európai intézmények nagyon passzívan álltak a dologhoz. Most pedig Haitiról néhány szót nagykövet úr azt mondta, hogy a miniszteri tanácskozások során, a védelmi miniszterek tanácskozása során a spanyol elnökség alatt megpróbáltak foglalkozni a Haiti-ban kialakult válsággal, és véleményem szerint az a helyzet, hogy ez a katasztrófa egyértelműen rámutatott arra, hogy Európában milyen jellegű problémák vannak. Az első probléma az a tény volt, hogy az Európai Unió túlságosan későn reagált. Mindenki látta a tévében, hogy mi történik. Az amerikaiak természetesen közelebb vannak, gyorsabban odaértek, ez egyértelmű, de nem ez volt a probléma. Valóban az volt a benyomásom, hogy az európai reagálást összekeverték más országok reagálásával, és gyakran az volt a benyomás, hogy az Európai Unió elkésett. és néhány ország küldött oda a mentőcsapatokat, nem volt ez koordinálva, és sőt a végén az lett a helyzet, hogy kiderült, hogy az igazi európai e, eszközök nagyon gyengék, nincs megfelelő e, e, repülőgép összekötetés, nincs megfelelő költségvetés. Ebből le kell vonni a tanulságokat. Kérdésem tehát az az, hogy milyen konkrét tanulságot lehet ebből levonni. Merci. Köszönöm, Gómez asszony a szó. Nagykövet úr, köszönöm ezt az előadást. Bizonyos kérdéseket már kollégáim feltettek, például a megerősített, struktúrált együttműködésről. Szeretném megkérdezni öntől Afganisztánt illetően, van-e információja a jogállamiság témájában többet teszünk most, mint eddig? Erre gondoltam a jogállamiságra, és nem a rendőri misszióra, mert amikor 2008-ban missziót küldött oda a parlament, akkor úgy láttuk, hogy nincs értelme ennek a csodálatos rendőri missziónak, hogyha a jogállamiság területén nem teszünk semmit. És akkor nem is volt ilyen jellegű kezdeményezés, csak szóban vagy csak látszatra. Ami pedig Irák, Irakot érinti, április 25-én az ülésen a tanács közleményt adott ki, vagyis nyilatkozatot, és kiterjesztették egészen 2012-ig ezt a missziót Irakban. Ez igen fontos, de kérdezem, hogy még mindig a brit egységben vagyunk mi jelen, és ez azt jelenti, hogy a biztonság témájában ez kényszerítő körülményeket jelent számunkra. Az EU jelenlétét tulajdonképpen dominálják, de tudom, hogy volt helyiség, amit az EU megkapott, az ott lévő EU erők, és szeretném tudni, hogy ez most hogyan is történik jelen pillanatban. Szomália, nagyon sajnálom mindazt, amit ön elmondott, és eh, ami történik. Hallottam erről a misszióról, nincs garancia arra, hogy azok az emberek, akiket mi kiképzünk ott, nem fognak-e majd a másik oldalon megjelenni, és eh, mit tudunk tenni ott Szomáliában az autonómia érdekében. Tudom, hogy csak ott lépünk fel, vagy ezen a téren, de ez igen kockázatos. Kongó esetében elolvastam ezt a jelentést, és ez azt jelenti, hogy ez szerint, hogy a mi jelenlétünk nem számított igazán Kongóban, már attól kezdve, hogy ott igen súlyos emberi jogsértések vannak nők és gyermekek ellen szexuális erőszak például. Mit jelent a mi kongói jelenlétünk? Hoz valami változás? Mert tudjuk, hogy milyen brutális jogsértések folynak ott. Kérdezem, hogy a tanácson belül valaki ezt a missziót értékeli, és ennek alapján nem lehetne megfelelő számú embert oda küldeni megfelelő mandátummal, akik ott valóban tudnak valamit tenni, és nem csak jelen vannak. Ugyanezt tudom kérdezni Guinea-Bissau esetében. Ez nevetséges. Egy olyan ország, ahol valóban tudtunk volna tenni valamit, és a mi érdekeink forognak kockán, hiszen arról beszélünk, hogy ez már egy kábítószer kereskedő állam, már válik ami az új fejleményeket illeti, politikai fejleményeket. Ezek talán nem következnének be, hogyha a mi missziónknak igazi eredménye lenne az említett országban. Azt mondhatjuk, hogy e- itt nincs siker, és kérdezem, hogy miért nem történik ott valami, valami elmozdulás, miért nem érezhetőbb ez a jelenlét. Ott vagyunk, de megfelelő kapacitás és mandátum kellene oda is. Szeretném megkérdezni, hogy ami az Európai Védelmi Ügynökséget illeti, látom, hogy nagyon sok új feladatot kapott ez az ügynökség. Ez fontos. De volt-e előrelépés, van-e már több éves költségvetése az ügynökségnek? Tudjuk, hogy a brit barátaink ezt megakadályozták, és ez bizony megakadályozza egyúttal a védelmi ügynökség működését is. Kérdezem, hogy volt-e előrelépés, és Eston asszony megjelenése, ez hozott-e valami változást, hiszen ő brit, és az ő feladata a közös biztonsági és védelmi politika. Végül pedig Nagyon sok és példa nélküli pénzügyi és gazdasági válság közepette élünk, és hatalmas stressz nehezedik például a katonai erőkre minden országban nagymértékben csökkentették a költségvetésüket. A miniszterek beszéltek erről, és milyen alap képességek vannak, amelyekre mindenképpen szüksége lenne az EU-nak, például helikopterekre. Tudjuk, hogy az elmúlt években nagyon sok pénzt költöttek etéren, de korrupció, korrupció körülményei között tudjuk például a Portugáliában mi volt a költségvetésünk 40%-át vette el a tenger alattjárók beszerzése Franciaországból. Köszönöm, Kélov, Kirilov úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, most olvastam el ezt a jelentést, és úgy döntöttem, hogy felvetem ezt a kérdést, mert a Nagorni Karabak régióról nem hallottunk, nem olvastunk benne. Dél-Oszétia, Abházia esetében tudjuk, hogy be kellett avatkoznunk, el kellett magunkat kötelezni. De ami a Nagorni Karab, a hegyi Karabakot illeti, itt az az érdekes, hogy az, az újonnan kinevezett társelnök a Minszki csoportban az amerikai társelnökkel együtt Azerbajdzsában volt, és megvitatták az új helyzetet. A konfliktus rendezése szempontjából végül megállapodtak, közös nyilatkozatot adtak ki, melyet a francia társelnök elfogadott. A Dél-Kaukázus előadóként, előadójaként az ajánlásomat nagy támogatás követte. Most a Lisszaboni szerződés életbe lépte után az EU is aktívan részt kell, hogy ebben vegyen, és a francia társelnök mögött kellene állnia. Miért vetettem föl ezt a kérdést? A konfliktusról nem beszéltem, de a dolgok úgy alakulnak, hogy az EU-nak valamilyen módon el kell majd magát köteleznie. Ha áttörés történik, akkor nem is tudna ott, nem is tudom, hogy ki tudna meggyőzőben fellépni ott béke fenntartó erőként, hiszen ott vannak az amerikaiak, meg az oroszok, de az lenne jó, hogyha az EU küldene béke fenntartó erőket. Lesz erről szó, vagy megvárjuk, míg valami történik, és majd csak akkor fogunk szót ejteni róla. Elnök, köszönöm. Elnök úr, nagykövet úr, most hallotta a kérdéseket, a világ minden tájáról feltette kérdéseket, úgyhogy kérem, hogy válaszoljon. Mennyi idő van? Kérdezi a nagykövet úr. 80 nap. Rendben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindannyiuknak. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a hozzászólásom ilyen nagy érdeklődést váltott ki, és ennyi kérdést tettek fel nekem ennyi megjegyzést. Arra hajlok, bár Váltieri úr már nincs itt, de arra hajlok, hogy sok mindennel egyetértsek, amit ő mondott, de Gomez asszonyal nem mondhatom, hogy egyetértek, vagyis azt mondhatom, hogy bennem is ezek a kérdések merülnek fel, amelyeket ön feltett, és ugyanilyen agájaim vannak megpróbálok néhányat ezek közül kiemelni, és némi rendet követni a válaszadásomban. Egy, az intézményes kérdések. Az állandó struktúrával való együttműködés. Ön is és Váltieri úr is, Gómez asszony, Gáder úr erről kérdeztek. Ezek olyan kérdések, amelyeket megvitattak a miniszterek ülésén. Sákon miniszter, a spanyol miniszter, a spanyol elnökség összegzését ismertette csupán, egy szeminárium zajlott le, mint mondtam, ez ötletbörze volt. Az elképzelés az volt, hogy ez az állandó struktúrát együttműködés működik-e már. Néhányan azt mondták, hogy igen. Azután kérdezték, hogy ez miért nem a, az EDÁN belül van az Európai Védelmi Ügynökségen belül. Aztán Galia asszony azt kérdezte, hogy egy állandó struktúrára van szükségünk, vagy többre, különböző méretűekre, több típusra. Még ezt nem tudjuk. És ez hova vezet majd minket? A Lisszaboni szerződés adott cikke és a 40-es jegyzőkönyv, ha jól emlékszem, keveset szól erről. Ehhez meg kell, hogy legyen az együttműködési szándék, és ipari, katonai és technikai eszközök is szükségesek ahhoz, hogy bizonyos országokba jelen legyünk. Ott vannak a harci csoportok, az bizonyos. Ezek most a nyitott kérdések, leginkább nyitott kérdések a Lisszaboni szerződést illetően. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződésben ezeket a részeket a konventből vették ki, átemelték a Lisszaboni szerződésben, úgyhogy kicsit köztes pontok ezek. Néhány elem az állandó struktúrát együttműködés része. Ez azt jelenti, hogy ezt az elképzelést nem kell elindítani, hanem a főképviselőnek kell majd tovább vinnie. Ami a külső fellépések szolgáltat illeti, itt voltak konkrét kérdések, amelyeket még nem oldottak meg, de fontosak és sürgetőek. Például azt hiszem, hogy Pasqua úr és Gala úr kérdezte, és Zemz úr is, kérdezte, hogy a válságkezelés és tervezési igazgatóság és a főképviselő között közvetlen vagy közvetett kapcsolatok vannak. Ami a két szervezeti felépítést illeti, itt vannak különbségek. Rok úr, Ferhoztát úr és a tanácson belüli felépítést illetően nem is ez a fontos, hanem az, hogy itt minden tapasztalatom szerint mozgásban van, mintha az ember házat építene, elkészült egy terv, és az építkezés félútján jut eszünkbe, hogy elfeledkeztünk a fürdőszobáról, vagy a világítási rendszerről. A lényeg, hogy kell egy alap struktúra, vagy egy vázlat, de az ebben a szervezeti felépítésben már a finomabb vonalak nincsenek benne, és itt a parancsnokság, a koordináció, ez később kerül bele. A katonai szakértők ezt nagyon ügyesen elvégzik, különböző színeket alkalmaznak, piros, sárga, kék, és ezek a jelek mutatják, hogy ki kivel koordinál, ki kinek tartozik beszámolóval, hogy érkezik a feedback. Ez még nem készült el a mi esetünkben. A CMPD, Válságkezelés és Tervezés Igazgatóság, a, valószínűleg, hogy a fő képviselőhöz tartozik, de azért ez nem reális, mert a főképviselő sokat utazik, és az említett szervnek, a CMPD-nek nap mint nap döntéseket kell hoznia. Így szükség van egy második szintre, főtitkársági szintre, vagy főtitkári szintre, nevezzük akárhogy, kell, hogy legyen egy kapocs, és önökhöz hasonlóan attól függök én is, amit Krisztofferson úr mond nekünk, mert a koreper tájékozottabb, mint egyéb szervek. Itt kép két rendszer van, több főtitkár, az egyikük administratív kérdésekben, a másik pedig a válságkezelésben aktívabb. A lényeg az, hogy lesznek kapcsolatok nem csak a főképviselő irányába, hanem a második szint között is. De a főképviselő fogja ezt a szolgálatot döntően irányítani. Ami fontos, az az, hogy a válság kezelésnek közvetlen kapcsolata van ezzel, és a KBVP elnökével lesz meg a közvetlen kapcsolat. Ez a csúcs, ez az olimposz, a külső fellépések szolgálatában, tehát ott helyezkednek el az istenek, mint az Olimposzom. Ami pedig az intézményes kérdéseket illeti. Gomez asszony kérdése az Európai Védelmi Ügynökségről és a válságról. A védelmi ügynökség több éves költségvetési programját még nem fogadták el. Eston asszony nem tagja a brit kormánynak, így nincs ott szavazati joga. Bár én úgy gondolom, hogy ő úgy gondolja, hogy jobb lenne, ha lenne több éves programja a védelmi ügynökségnek. Ennek ellenére ő nem szólhat ebbe bele, hogyha a brit kormány nemet mond. Némi befolyást gyakorolhat, de ez a kormány döntésétől függ. És ott voltam, amikor azt mondta a brit miniszter, hogy mi erre nem vagyunk vevők. Három napon belül ott választások lesznek mondja a nagykövet úr, de majd meglátjuk, hogy mi történik. Következő kérdés a válság. Ez fontos, hiszen ez nagy kihatása van a védelmi ügynökségre. Alexander Weiss jelentést nyújtott be a minisztereknek, és ez hangsúlyt helyezett erre a kérdésre, vagyis, hogy a válság idején tudjuk, hogy hogyan kell jobban koordinálni a programokat, hogyan lehet jobban takarékoskodni. Felvetett példákat is. A Eurofighter program négy ország, európai ország alakította ezt ki, és harci repülőgépek egyébként eh, a Gripenekkel és a francia Rafale már márkákkal versenyeztek, és végül a dupláját fektették be ezekbe a harci repülőgépekbe, mint amennyit az amerikaiak fordítottak hasonló célra. Visszatérve a különböző műveletekre és a világ egyéb problémáira. Bosznia-Hercegovina, Haszkó úr kérdezett a képzésről. Igen, az új nem végrehajtó jellegű misszió nem csak monitoroz, hanem képezés, kiképezés. Igaza van, ez új generáció, ki kell őket képezni. Látjuk, hogy katonai legfelsőbb körökben is tapasztalható, hogy változás van, új generáció érkezett oda, és ezt egyébként a katonai köröknek kell megoldani. A Danzsan úr és mások a kockázat értékelésről kérdeztek. Weidel, is, Weidel úr is ezt kiemelte, miért vagyunk ott, mit csinálunk ott, és szükség van-e azokra az erőkre. A boszniai csapatok ezer fő három csoportra oszlanak, háromfajta tevékenységet végeznek. Az egyik csak a másik kettőt szolgálja, ki, logisztikai segítséget nyújt. Ez szükséges a szervezeti felépítés miatt, ha nagyobb számú csapatok vannak jelen. A másik, az úgynevezett lotcok, a korai előrejelző rendszert működtetik mindenütt az országban azért, hogy időben jelezik, ha valami nem működik, vagy valami probléma van. Itt nem arról van szó, hogy a különböző etnikai csoportok vagy gerillák között nagyobb háború vagy konfliktus fenyeget, hanem képzeljük el, hogy van valamilyen incidens a választások előtt néhány héttel egy kis faluban, például egy autó neki megy egy fiatalnak, vagy egy előtte egy fiatal asszonyt, a közösség, a család fellép a sofőrrel szemben, hiszen az egy másik közösségből származik, vagy mondjuk valami kigyullad, ez vajon provokáció, vagy természetes módon történt. Ez nagyon sok erőszakot válthat ki rövid idő alatt. És éppen ezért van szükség a nagyszámú csapatokra. A végrehajtó hatalom dönt a végrehajtó misszióról, mondjuk 50-60 fegyverest küldenek oda abba az adott faluba harci járművekkel azért, hogy kézbe tartsák a helyzetet, és nehogy ez a helyzet aztán kiváltson újabb konfliktusokat, elterjedjen. Mondjuk, hogyha egyszerre 5-6-7 faluban vannak problémák, és hogyha ez erőteljesen politikai jellegű provokáció, akkor az RTA vagy az egész erő nem tudna föllépni, mondjuk, hogyha valami háborús provokáció történne, és ilyenkor másképpen kell fellépni. Ezt nem is irányozták elő, de azt tudni kell, hogy az említett egység és a logisztikai egység, valamint a végrehajtó jellegű jelenlét mellett hát szükség van arra, hogy azonnal mondjuk csapatokat küldjenek oda, hova kell, és akkor, amikor kell, azért, hogy leállítsák a, az ellenségeskedést, vagy megállítsák a konfliktus továbbterjedését. Következő kérdés, ami szintén érdekli önöket, Szomália és az ugandai kiképzés. Először is, ami a kiképzést illeti, az USA-val való együttműködésről volt egy kérdés. Igen, ez létezik, mert a szállításokat a különböző táborok között ők látják el, és pénzt is adnak. Jó a kapcsolatuk az ugandai kormányjal. És így Kampalába tudtuk létrehozni a központot. Egyébként a, és fizetnek is a kiképzetteknek, de nem fegyverzik fel őket. Gomes asszony, mit tudunk tenni azért, hogy ne csatlakozzanak az asabához ezek a kiképzett emberek. Hát erre nincsen garanciánk. Ugyan ez fordulhat elő, amikor afgán rendőröket képzünk ki, vagyis a NATO kiképzi őket, mit lehet tenni azért, hogy ne csatlakozzanak a talibánokhoz, vagy mi mondjuk csendőröket, vagy guardia civilát képzünk ki az országunkban, mit tehetünk azért, hogy aztán ezek ne lépjenek le, vagy ne menjenek máshova. Csak reménykedhetünk abban, hogy minden rendben megy. Természetesen sokkal nehezebb olyan országokban, ahol háború van, mondjuk például Szomáliában, ott nehezebb megjósolni a dolgokat, de az emberi viselkedés nem lehet megjósolni. Szükséges kiképzést megadjuk, valamire kiképezzük őket, de százszázalékos garancia nincs, de azért ez nem akadályoz, vagy nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy semmit ne tegyünk ami pedig Szomáliát illeti az Atalanta kérdést, úgy gondolom, hogy Vatyeri úr kérdezte, mi történt Balislám és Álsaba között. Ezek hadurak és felfegyverzett bandák, ez itt a lényeg. Nem arról van szó, hogy új államot építsenek ki, hanem csak hatalomra akarnak szertenni, és ellenőrizni akarnak. Az egyik bázis, amit elfoglaltak, ez volt a legjövedelmezőbb, ez nagy jövedelmet hoz, és ezért volt számukra fontos bevenni. Fiatalok csoportja vásárolt ott autót, fegyvereket, házakat. Azt, ezért mentek oda, elvették tőlük a, az autókat, meg a fegyvereket. Hát ez a vadnyugat. Ha megkérdezi tőlem Gómez asszony, vagy mások, hogy mi fogja ezt megállítani, azt végezzük, amit végzünk. Szloboda úr mondta, hogy vadászunk itt kalózokra, egyebek. Nem, ez nem segít, hanem valami biztonságot kell nyújtani a hajók számára, amelyek azokon a tengereken járnak, de nem csak katonai hajókra, hanem gépekre, helikopterekre is szükség van. A másik pedig azt kellene elérni, hogy a kalózkodás ne legyen hasznot hozó tevékenység ott. Nagyon sok mindent kellene tenni, például milyen pénzügyi körökben forog ez a pénz, hogyan vesznek fegyvereket. Hát ezért kellene a Biztonsági és Politikai Bizottságban tevékenykedni, vagyis ezért tevékenykedik az EU, és tudjuk, hogy mindennek komoly kihatása van. Erre, ezzel foglalkozni kell. Aztán kérdezték tőlem többen is a Dél-Kaukázussal kapcsolatban az MK úrat érdekelte elsősorban ez a kérdés. És kaptam egy kérdést a hegyi karabakkal kapcsolatban is. A hegyi karabak az egyszerűbb, mert nem túlzottan bonyolult. E, válasz szempontjából egyszerű, nincsen ottan küldöttségünk, missziónk, tehát nem tudok valósan beszámolni, hogy mi mit csinálunk ott. Igyekszünk segíteni és kapcsolatban lenni a Minszki csoporttal, és adni nekik politikai és diplomáciai támogatást. Tehát a hegyi karabak helyzete mivel hat hónappal ezelőtt volt némi remény, de amióta az különösen az örmény kérdés felmerült, illetve a dolgok rosszul alakultak Törökország és Örményország között nem tudjuk, hogy az év vége előtt az a e, e, már letárgyalt megállapodást be fogják-e, alkalmazni fogják-e, ez az egyik probléma. Az Unió lesz az, e, az egyik, a, amelyiknek meg kellene oldani a problémát, hát e felől kétségeim vannak ez teljes mértékben egy OECD, egy EBSZ e kérdés, mert valamennyi EBSZ e ország, amelyik ebben részt vesz a Minszki csoport, az Európai Unió, a Törökország, Oroszország, Azerbajdzsán és Örményország valamennyien tagjai az EBSZ-nek, e és ennek kellene a konfliktus megoldást megtalálnia. Természetesen az Unió minden támogatást megad az EBSZ-nek ehhez, és a befagyott konfliktus kimozdítására, ami Báziát és Téloszétiát életi, és az ott lévő kér, problémákat, amit Zamska úr kérdezett. Én nem biztos, hogy Abáziában és Déloszétiában nem lesznek uniós csapatok az oroszokkal együtt. Nem tudom, hogy jól értettem hogyha a, a megfigyelőkre céloz, hogy megfigyelők leszek a területen, mert e, a megfigyelés is nagyon fontos. Ez az egyetlen, ami Grúziában jelen van, annak érdekében, hogy a dolgokat mozgásban tartsuk. Nem lehet az adminisztratív határait átlépni a páziának, de készen állunk arra, hogy Együtt dolgozzunk az ENSZ-el, tudják, hogy az ENSZ főtitkár egy új főtisztviselőt nevezett ki, ezekre, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Múlt héten, múlt pénteken együtt ebédeltem vele, és a kérdés az az, hogy hogyan lehet hozni olyan intézkedéseket, amelyek segíthetik a közösséget a határ mindkét oldalán, a, annak, hogy nagyobb bizalommal legyenek egymás iránt. Hogyan lehet a határon átnyúló együttműködést megvalósítani, ami korábban létezett gazdasági kapcsolatok árucsere forgalom vonatkozásában. Jakovasvili kezdeményezése volt az Apázia Oszétia integrációjára. Meg kell találnunk a megfelelő javaslatokat, és mindenek előtt ennek a jogi aspektusait kell létre kialakítani. Itten a nagyon fontos a bizalomépítés. Említette a Genfi folyamatot. Ebben van egy jó dolog, az, hogy ez most már valóban folyamat. Korábban csak tárgyalások voltak, de most már folyamattá vált, tíz tanácskozás volt, és meg kell mondjam, amikor megkaptam a második ülés utáni jelentést, akkor azt mondtam, hogy ajaj, ez a második jelentés, és valószínűleg az utolsó is. De tévedtem, már tíz tárgyalás volt, a dolgok alakulnak nagyon lassan ugyan, de mégiscsak mozognak, és azt látjuk, hogy mindenki szeretne jelen lenni, mert ez az egyetlen fórum, ahol ki lehet beszélni a dolgokat, és valamire jutni. Még akkor is, hogyha nincsen igazán jelentős eredmény. Nagyon gyorsan és röviden Kína volt, rendkívül érdekes felvetés volt. Kínával kapcsolatban nincsen biztonsági alternatíva múlt Sankhájból jött vissza a fő ö, képviselőasszony, és mindenképpen ö, beszélni kell vele. Atalanta nagyon jó példa, mert ö, ők is részt vennek. Miért? Azért, mert a ö, kereskedelem ö, 90%-a Kínából Európa irányába ezen a térségen megy keresztül. Tehát nagyon nehéz csak ö, úgy stratégiai tárgyalásokat folytatni a kínaiakkal, mert egészen másak az érdekeik, és egészen más a mondjuk, mint a miénk, de azt érzik, hogy hol tudunk együtt működni, és ezen a területeken ezt meg is kell valósítani. Még néhány szót, csak nagyon van Irakról, a brit biztonsági egység az a legfontosabb. Most Bagdadból megyünk át nem még a brit területről kifele, mert ott egy nagyon jelentős infrastruktúra áll rendelkezésre, és ugye mindig kérdezik, hogy miért kell még, még több pénzt költeni erre a feladatra, de jelenleg ott biztonság van ebben a brit erődítmény részben, északi részen, és talán még Baszurába is át fogunk menni, annak érdekében, hogy kiterjesszük a tevékenységüket. Kongóval teljes mértékben egyetértek, és ott lesz egy stratégiai felülvizsgálat, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy pontosan mit is teszünk Kongóban. Ugyanez Guinea Bissau-ra is vonatkozhat. Szerintem ezek a missziók ezek nem voltak sikeresek, nem biztos, hogy meg kell ezeket újítani, a a kábítószer kereskedők kezében vannak a dolgok, és a politikusok pedig ezeknek a kezében. Hogy mit tudunk itt tenni, nem tudom. Ami a vulkán, vulkán kérdését illeti. A vulkánnal nem ö, tudjuk garantálni mindenkinek a biztonságát. Ez ugye a különbség a ö, a vulkán és a ö, földrengés között az egyik az emberi közreműködés vagy hiányosságok miatt is bekövetkezett, a másikat viszont semmi köze nem volt az embernek. Garantálni semmit nem lehet, viszont sokat tanulhatunk a vulkánkitörésből. Én én is itt voltam Brüsszelben, nem tudtam elmenni Madridba, ahol egy ülésre kellett volna mennem, és több százezer, több millió ember nem tudott eljutni oda, ahová szeretett volna, és semmi nem történt. Ezeket nem tartották meg, ezeket az üléseket, de semmi nem történt, a világ megy tovább, tehát ez a legfőbb tanulság, amit ebből levonhatunk. Jaj, a NATO, igen, igen, az elnöknek a kérdése igen kétségtelen. Nos, a probléma továbbra is fennáll. Ennek a problémának az okai, amiket egyébként nagyon jól ismerünk, nem ö, valószínű, hogy rövid távon megoldódnának kétségtelen, hogy Eston asszony és Rasmussen úr, akik nagyjából azonos időben léptek funkcióba, eldöntötték, hogy rendszeresen fognak találkozni egymással, és ezt meg is teszik. Ez az első. A második, amikor találkoznak, akkor egymással beszélnek, és beszélgetnek a munkatársaik is egymással. Megállapították, hogy melyek azok a területek, ahol az együttműködés szorosabbra fűzhető, vagy hatékonyabbá tehető, például a kapacitások, az együttműködés, például Afganisztánban, a luxemburgi ülés almával, alkalmával beszéltünk arról, hogy az EUPOL mit tud tenni, nem csak magában, hanem annak érdekében, hogy kiegészítse azt, amit a NATO végez. Elég sok minden van, és a NATO-nak is szüksége van erre, mert a NATO végzi a rendőrök alapkiképzését, a tisztek képzésével és egyebekkel már viszont nem foglalkozik. Ezt viszont az Európai Unió tudja elvégezni. Tehát itt tényleg kiegészítő tevékenységet folytathatnak, és ezt érdemes tanulmányozni. Atalantával kapcsolatban is elég jelentős előrelépés történt a tekintetben, hogy mit tudunk együtt végezni hogyan lehet felülemelkedni azon a problémán, ami a koordináció együttműködés illeti a NATO és ez a Berlin Plus Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez működik, de az a kérdés, hogy ez elegendő-e, szerintem nem. A Berlin Plus megmutatta a hatékonyságát, de megmutatta a határait is, és a határai azok Boszniában vannak, tehát van egy bizonyos korlát, ami nem tud túllépni. Most asztalon vannak az ötletek, hogy hogy lehet egy Berlin Plus Plus létrehozni, egy új koordinációs sémát, erőknek a koordinálása a két szervezet között. Talán ez lenne a megoldás, meg kellene nézni, hogy hogy lehet túllépni, ezzel felülemelkedni. Azt hiszem, hogy itt az akarat, a szándék megvan, még a legnehezebb országok részéről is, de legalábbis az unió részéről. Van egy picike ország, amelyiknek vannak ugyan gondokai, van egy nagy NATO országnak is vannak problémái ezzel, és aztán voltak választások a ország egy részében, amik megváltoztatták az egyensúlyt és az erőviszonyokat. Tehát vannak új nevek, új arcok, amelyeket nem ismerünk, meg kell nézni, hogy ez hogyan fog alakulni az elkövetkezendő hetekben, majd meglátjuk. Nem vagyok túlzottan optimista a rövid távon, távot illetően, de gyakorlatban mégiscsak elképzelhető, hogy lehet csinálni valamit. Tehát a két főtitkár között és a főképviselő közötti kapcsolatok elég jók. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagykövet úr. Igen, kitűnően betartotta az időt is, és foglalkozott a témákkal is. Nagyon szépen köszönjük ezeket a mindenképpen érdekes válaszokat. Szerintem a főbb kérdésekről beszéltünk. Több alkalommal is ön említette azt a debriefinget, amelyet Robert Cooper fog majd tartani. Holnap jön az AFED-ba, de köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat vetett fel. Röviden visszatérnék még arra a kérdésre is, amit Szoboda kollégánk említett, Kína, Kínával való kapcsolatok és a biztonság. Szerintem ez egy nagyon fontos téma, és remélem, hogy hamarosan a szedeülésen lesz majd alkalmunk ezzel foglalkozni. Paszku kollégával már folytatunk egy nagyon érdekes tárgyalást az Atalantával kapcsolatban, és megint szeretném hívni akkor, amikor az Atalantáról tárgyalunk majd itt legközelebb, és kínai képviselőket is, akik azt mondták, hogy nagyon elégedettek az Európai Misszió tevékenységével, és érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen kilátások vannak e a világnak e térségében. Még egyszer nagyon köszönöm, nagykövet úr, és egy nagyon rövid szünetet tartunk, mielőtt rátérünk a következő pontra, ami az Európai Műholdas Navigációs Programok félidős felülvizsgálata, de most két perces szünetet tartunk. S'il vous plaît, nous allons... Kérem, eh, akkor folytassuk. Köszönöm azoknak, akik eh, részt kívánnak venni, akkor köszönöm, hogyha bemaradnak a terembe, akik viszont nem kívánnak maradni, azoknak megköszönöm, hogyha gyorsan elhagyják a termet. Tehát van egy eh, véleménytervezetünk, amit az ITRE bizottságnak kell átadni az Európai Műholdas Navigációs Programokkal kapcsolatban Marian Koppa a jelentés készítője, és tájékoztatott arról, hogy sajnos nem tud ma itt lenni rajta kívülálló okok miatt. Távolétében Anna Gomes fogja bemutatni nekünk ezt a véleményt. Köszönöm szépen Marieleni Koppa kollégánknak a véleménye ez egy ITRE jelentéssel kapcsolatos, és Mari Eléni nevében szeretnék néhány kérdésre rávilágítani. Ez a műholdas programok félidős felülvizsgálatával a végrehajtás értékelése, a jövő kihívás és a finanszírozási kilátásokkal kapcsolatos. Ő mondja, hogy a Galileo fontos projekt az Unió számára erősíti a biztonságát és függetlenségét a nemzetközi szférában, és két fő kérdést érdemes figyelembe venni a tekintetben. A nemzetközi jelentősége a projektnek, és a realitások nincs igazán műholdas politikát folytatni úgy, hogy a többi szereplővel nem működünk együtt. Tehát már aktív az együtt működés a műholdas navigáció területén, a szinergiák kiasztására és a technológia vonatkozásában is, illetve azért is, hogy a kompatibilitás biztosított legyen minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, és más globális navigációs rendszerekkel meg legyen az interoperabilitás. Mint tudják, a kompatibilitás kérdése jelenleg a van a kínai kompasszrendszer, rendszer, amelyik a Galileo volt, a Barroso elnök és a kínai miniszterelnök levélváltása reményeket ad, de nem ad megoldást a programhoz. Ezért azt szeretnénk, hogy a tárgyalásokon szülessen megoldás és előrelépés. A másik legfontosabb kérdés, hogy megértsük, hogy milyen mértékig tekinthető a Galileo teljesen civil projektnek. Természetesen az Európai Parlament álláspontja kezdettől fogva az volt, hogy a Galileo egy civil rendszer és civil ellenőrzés alatt kell, hogy legyen. Ugyanakkor, ahogy elismertük a 2008-as homologádó jelentésben az Unió műholdas politikájával kapcsolatban, a Galileo fontos az egyéb területeknek is. Tehát kollégan, kollégán, kopa kolléganőnk, arra emlékeztet, hogy nem lehet eh, elkerülni azt, hogy például az államilag szabályozott szolgáltatásai azok kettős felhasználásúak lehetnek, és ez eh, pontosabb kritérium megfogalmazást igényel annak érdekében, hogy engedély nélküli használat ne történhessen. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy a Galileo valamennyi felhasználójának meg kell felelni a nemzetközi jogszabályoknak, a kartáknak és az ENSZ, illetve az uniós szabályoknak, illetve az útmutatásoknak. Továbbá Miután technológiai lehetőség van arra, hogy a Galileo-t kikerüljék, például a rakéták irányításában, ezért eh, Maria Kopa azt kéri, hogy a bizottság határozza meg, hogy milyen technológiai eh, elemek szükségesek, és vegyék figyelembe azt is, hogy a tagállam, az uniós tagállamoknak és eh, el kell, hogy ismerjék, hogy mennyire kényes ez a program, amikor technológia exportról van szó, különösen a VASZNA megállapodásban lévő elemekre utalok itt semmiképpen sem szabad, hogy az uniós navigációs műholdas program a rossz irányba menjen, és fontos, hogy a, a felelősség is megfelelő legyen az űr elszennyezés, illetve esetleges balesetek esetében. Ezért fontos a nemzetközi, nemzetközi megállapodás, és figyelembe veszi a világűrben végzett tevékenységek szabályozására és a kodifikálásra irányuló erőfeszítéseket. Ez az, amit Mária Eleni Kopa kért, hogy elmondjak önöknek, csak saját nevemben szeretnék emlékeztetni ahhoz, hogy az uniós világűr politikáját jóvá hagytuk, de azt hiszem, hogy az volt itt a vélemény, nem mindenki és mi más bizottságok nem feltétlenül osztották ezt a véleményt, nevezetesen, hogy a Galileo kifejezetten polgári civil felhasználású rendszer. Nagyon nagy volt a vita arról, hogy miből kerüljen finanszírozásra Galileo, ebben a szakbizottságban az volt a véleményünk, hogy el kell ismernünk, hogy ezt egy polgári rendszerként hoztuk létre, de igenis van katonai felhasználása is, és ezt kár is tagadni, és ostobaság lenne ezt tagadni. Ez aláásta a finanszírozási lehetőséget, de, de valójában azt a lehetőségünket is csorbította, hogy a biztonság és védelem területén felhasználjuk. Tehát egy ez egy kicsit korlátozó szemlélet volt, és nem jelenti ez azt, hogy ne vonatkoznának ránk a nemzetközi szabályok, szerződések és a nemzetközi jog ne vonatkozzanak. De felvet más kérdéseket is, például milyen hatása lesz, ahogy ezt Mária ellen is említette, hogy a világőrnek a militarizálása mások akarják, de ezért fontos lenne, hogyha valaki a tanács, vagy nem tudom, milyen struktúra lenne az, de egy értékelést kellene adni, hogy más fontos szereplők, mint például az USA, Kína, adott esetben Oroszország, milyen mértékben már is militarizálta, vagy militarizálni kívánja a világűrt, és ebben az esetben az Uniónak többet kellene tenni a megállapodások felülvizsgálata során, oly módon, hogy a világűr militarizálása elkerülhető legyen. Köszönöm. Je, je trouve effectivement que le... Elnök, úgy gondolom, hogy ez a vélemény, amelyet Maria Ellen ért, az általad említett összes szempontot magában foglalja, és felhívja a figyelmet a különböző műveletekre, közös biztonság és védelmpolitikai műveletekre, felhívja a figyelmet a kettős felhasználásra, és arra is, hogy garanciákra van szükség azért, hogy itt legyen polgári felhasználás, polgári ellenőrzés. Kérdezem, hogy vannak-e olyan kollégák, akik szeretnének reagálni a véleményre, de megadom akkor az Európai Bizottságnak a szót Kávadár asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság teljes mértékben elégedett ennek a jelentésnek a tartalmával, mivel jól körülírja és pontosan meghatározza, melyek a Galileo program szempontjából a kényes és fontos kérdések. Ami pedig a Galileo programra vonatkozik. Két dolgot szeretnék idézni. Az első az ötös pontot érinti, és ahogy a parlament kívánta, szeretném elmondani, hogy a bizottság szövegjavaslatot fog tenni a közeli jövőben arra vonatkozóan, hogy a különböző szolgálatokra, PRS szolgálatokra vonatkozóan milyen hozzáférések lesznek lehetségesek. A szövegjavaslatot megküldjük a parlamentnek és a tanácsnak még a nyári szabadságolási időszak előtt ami pedig a hatos pontot illeti, az európai programok kifejlesztését, itt elmondanám, hogy a bizottság teljes mértékben osztja az EP aggodalmait arra vonatkozóan, hogy kényes rendszereket exportáljanak, olyan eszközöket, amelyek a programhoz kapcsolódnak. Gómez asszony technikai jellegű nyilatkozatát illetően. A mi biztonsági szakértőink elmondták, hogy a GNSS berendezések és a Galileo, Galileo rendszer berendezései kapcsán az úgynevezett Missile Technology Control rendszert követik és betartják. Remélem, hogy sikerült a válasz, válaszomat követni. Egyébként Gomes asszonynak is válaszolni kívántam, más nem kívánok kiemelni. Köszönöm a parlamentnek és főként Kopa asszonynak ezt a kitűnő jelentést. Elnök, köszönöm. Ellers úr szeretne hozzászólni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen a területen igazából egy szinten vagyunk. Hogyha megnézzük itt realisztikusan, reálisan a finanszírozást, az európai navigációs rendszereket illetően, akkor azt láthatjuk, hogy az európaiak az egyetlen olyan szolgáltatók, ahol nem valósul meg az igazi együttfinanszírozás. Úgy gondolom, hogy nem reális abban hinnünk, hogy hosszú távon képesek leszünk arra, hogy eh, a pénzügyi feltételeket megteremtsük ehhez, hogy technológiailag versenyképesek legyenek, legyünk, illetve hogy kereskedelmileg versenyképesek legyünk, eh, anélkül, hogy másokat is bevonja, bevonjunk. nincs olyan más versenytárs, aki ne rendelkezne a támogatással. Tehát a kérdés az az, hogy Európa, illetve Kína közötti vita nem egy, egy szintről szól, hiszen a kínaiaknál nagyobb a katonai szintű támogatás. Ezért el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk itt más forrásokat bevonni, és és hogyan tudjuk a 20%-os arányunkat a világpiacon fenntartani, anélkül, hogy a másik részről is finanszírozást igénybe vennénk. Vannak Európában különböző viták és látnunk kell azt, hogy a versenyben nagy mértékben a konkurenciánál, főként a katonai részről érkezik a támogatás. Merci, que... Köszönöm. Kívánom még más kollega is hozzászólni ehhez a témához. Emlékeztetem akkor önöket a határidőkre, módosítók, az indítványokat május 11-e beadni, azután június 2-án, 3-án fogjuk ismét megvitatni ezt a véleményt. Az AFET május, bocsánat, június 22 vagy 23-án fogja ezt az anyagot elfogadni, Kopa asszony anyagát, azután július 13 vita, és a plenáris elé pedig Szeptemberben kerül ez az anyag, ez a jelentés. Hogyha nincs több kérdés, akkor az ülést berekeztem. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és a frakció koordinátorokat kérem, hogy maradjanak itt a bíróülésre, elnökségi ülésre. Köszönöm.